Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elnézést kérek a késésért, mert eh, Baltazare urat vártuk, aki eh, nem érkezett meg időben, és nem akarjuk eh, tovább igénybe venni a türelmüket, úgyhogy elkezdjük inkább. Diana Wallace-nak hívnak, én voltam a Róma 2-es rendeletnek az előadója, itt amely a e, szerződésen kívüli kötelmekről szólt. Most pedig itt egy olyan dologgal szeretnénk foglalkozni, ami egy hézagnak minősíthető a Róma 2-ben, abban a rendeletben nem fogalmaztunk, nem foglalkoztunk a személyiséghez fűződő jogokkal, és azon belül is a rágalmazással. Nincs itt az elnökünk, de folyt, illetve most érkezett meg, de akkor már én folytatom tovább a bevezetést. Amikor Róma 2-vel foglalkoztunk, akkor kitekintéssel kellett lennünk a Brüsszel 1-es rendeletre is, amely joghatósági kérdéseket rendezi határon átnyúló bírósági ügyekben, még a Róma 2 az pedig azzal foglalkozik, hogy milyen jogot alkalmazzunk az ilyen jogviták esetében. Mint ahogy mondtam, nem tudtunk akkor foglalkozni a rágalmazás kérdésével, de mindig is úgy gondoltuk, hogy erre vissza kell térni, különös tekintettel arra, hogy a média egyre nemzetköziebbé válik, és éppen ezért szükség van a jogbiztonságra. Egyrészt szüksége van a médiának is, illetve a kiadóknak is, azért, hogy tudják, hogy milyen jogi elveknek kell megfelelnie megfelelniük tevékenységük során, másfelől pedig tehát azok a személyek, akik az internetet használják, e, vagy azok, akikről az interneten írogatnak különböző dolgokat, és e, tudjanak mihez kezdeni. Jogilag felléphessenek. Annak idején, amikor a Róma 2-vel elkezdtünk foglalkozni, akkor megpróbáltunk kialakítani egy egyensúlyi helyzetet, mi annak gondoltuk. Ez az egyensúlyi helyzet egyrészt a, az áldozatok jogait, vagy hát nevezzük így óvatosabban a felperesek jogait, eh, eh, jogait egyensúlyba hozni, Eh, akiknek ugye hozzá kell férniük az igazságszolgáltatáshoz azokban az országokban, ahol ők elszenvedték a sérelmet, illetve eh, ahol eh, a jó hírnevüket megsértették. Tehát ez volt az egyik dolog, az ő érdekeik, másfelől pedig oda kellett figyelnünk a média jogos érdekére is, hogy ők is valamifajta jogbiztos környezetben létezhessenek azzal kapcsolatban, hogy mikor és hogyan eh, vonhatók eh, bíróság előtt felelősségre. Mi úgy gondoltuk, hogy ez egy kiegyensúlyozott eh, megoldás, amit találtunk. A sajtó is így vélte annak idején. Abból indultunk ki, hogy a felperes a felperes lakóhelye számít, aztán egy kiegészítő szabályként, vagy kisegítő szabályként a e, szerkesztőség e, székhelye lett a jog meghatározója, az érvényesítendő jog meghatározója. Aztán utána látszott, hogy egyre bonyolultabbá válik a helyzet, és úgy döntöttünk, hogy az egészet kiszedjük abból a csomagból. Azóta ráadásul a média még nemzetközi ebbé vált azt gondolom, hogy például saját tagállamomban, saját hazámban, az Egyesült Királyságban azt látjuk, hogy arról ír a sajtó, hogy egyfajta rágalmazás, turizmus indult meg Nagy-Britannia irányába. Én ebben nem foglalnék állást, hogy ez igaz-e vagy sem, de néha úgy tűnik, hogy hogy ez eh, igaz lehet, mert eh, a mi bíróságaink, a brit bíróságok magasabb eh, kártérítéseket ítélnek meg egyes esetekben. Ez pedig megint csak egy egyensúlytalansági helyzetet okoz a belső piacon belül, és ezzel nekünk foglalkoznunk kell. Megint csak annak idején a kitérnék arra, hogy a bizottságot felkértük arra, hogy egy tanulmányt készítsen el, ezt eh, külső szakértők segítségével a bizottság el is készítette. Ők megnézték a nemzetközi magánjogi szabályokat, a bíróság, a fórumválasztási szabályokat, és eh, erről írtak egy eh, tanulmányt, leírva, hogy hogyan lehet előre lépni. Ugyanazokra a következtetésekre jutottak, mint mi itt a parlamentben, nevezetesen, hogy ez egy rendkívül bonyolult kérdés, rendkívül nehéz kiegyensúlyozni az egyének jogait, a magánélethez való jogot, a család életéhez való jogot és a sajtószabadságot nagyon nehéz ezeket a választásokat ezekben a választási helyzetekben dönteni. Például arról, hogy melyik jog érvényesüljön. De amellett, hogy elismerjük, hogy ez egy nehéz hely, helyzet, joghatóságaink nagy részében általában a felperes jogát veszik figyelembe, nem mindenhol és nem mindig, de úgy tűnik, hogy többségében igen, és még hogyha ezt is használjuk kiinduló pontnak, akkor is láthatjuk előre, hogy ez azért egy hosszú vita lesz, egy nehéz vita lesz, azt is tudjuk, hogy nem maradhat joghézag. Mit tehetünk? Azt remélem, hogy ma délután a szakértőinktől arra kapunk választ, hogy a kollíziós szabályok megfelelő eszközöke, vagy pedig egyfajta harmonizáló eszközt kellene kialakítani, amely az alapvető jogok kartáján alapulna, és az egyéni jogok alapján fogalmazódna meg, de ezen túlmenően pedig lehetővé tenni számunkra azt is, hogy a szerkesztői döntéshozatal helye szabja meg a bíróság helyét. Tehát lehet, hogy ez egy hosszú út lesz, de már el kell indulni rajta. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon időszerű dolog ez a meghallgatás. Mi parlamentként ugye a Brüsszel egyel is foglalkozunk, és az a kérdés eh, merült fel, hogy a joghatósági eh, kérdéseket eh, meghagyjuk-e a ma létező formájukba, illetve egyzel egyidejileg foglalkozzunk újra Róma 2-vel, vagy pedig sokkal tágabb értelemben keressünk egy teljesen más megoldást, egy olyan megoldást, amely adott esetben nem csak Európában juthat érvényre, hanem az egész világon. Mert eh, hát eh, a világméretű média ténye az eh, egy velünk élő valóság, és ez messze túlmutat az Európai Unió határaim. Azt hiszem, hogy bevezető gyanánt ez elég lehet, és Hadd mondjam el önöknek azt is, hogy a Brüsszel egy irányelv előadója sajnos nem lehet itt köztünk, sajnos beteg. Én tudom, hogy semminek sem örülne annyira, mint hogy ha itt lehetne. Hát akkor kezdjük a szakértőkkel, de előtte átadom a szót rövid időre az elnök úrnak. Introduzione. Köszönöm, Valész, azt mondja, ez rendkívül érdekes bevezető. Tehát nagyon fontos és mindannyiunkat érdeklő témához, mert ennek sokféle jogi aspektusa van, az információszabadság, a jó hírnépveszre való jog, a magánszféra védelme és egyéb aspektusai is fontosak ennek a témakörnek. Mindez indokoltá teszi, hogy foglalkozzunk vele, és megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki ezen aspektusok között. Nos, hallgassuk meg a szakértőinket, az előadásokat. William Bennett úr az első előadónk. and Pardon me, I'll start again. Uh... Kezdem, mert eddig nem volt bekapcsolva a mikrofonom. Elnök asszony, eh, elnök úr, hölgyeim és uraim, eh, William Bennettnek hívnak, eh, ügyvéd vagyok, és a személyiségi jogok a szakterületem. A, az angol rágalmazási törvényt, illetve személyiségi jogi törvényeket ismertetném, illetve arról beszélek, hogy hogyan próbálja az egyensúlyi helyzetet kialakítani az Európai Emberi Jogi Egyezmény nyolcadik cikkével, amely a jó, név, a jó hírnévhez fűződő jogokat szabályozza és ismerteti el, és a sajtószabadságot. Tehát hogyan próbálja az angol bíróság megtalálni az egyensúlyt. Az angol bíróság mindig is próbálkozott a jó hírnév védelmével, és eh, mindig is megpróbálta ezt az egyensúlyt megtalálni, a jó hírnév védelme és a sajtószabadság között. Eh, a legtöbb döntés, bírósági döntés ma az angol bíróságokon figyelembe veszi ezt a két eh, tényt, ezt a két irányú igyekezetet. Én azt gondolom egyébként, hogy a két jog nagyjából ki van egyensúlyozva az angol bíróságok előtt. Egy kiadott információ adott esetben rágalmazó, vagy állítólag rág, rágalmazó, rossz hírnévkeltő információ miatt benyújtott perben a legfontosabb védelem az az igazolás. Tehát igazolni kell, hogy a valóság tartalmát az állításnak ezt az angol bíróság úgy alkalmazza, hogy a vádlott, illetve az alperes akkor tudja megvédeni magát, hogyha az bizonyítja, hogy alapvetően igaz az állítás. Nem szó szerint igaz, hanem alapvetően igaz. Ha egy újság tehát azt írja valakitől, hogy becstelem, mert ezt meg ezt tette-e meg, akkor a bíróság, az újság sikeresen megvédheti magát, akkor, hogyha ugyan nem tudja a konkrét tényállítást bebizonyítani, de más tényállításokon keresztül bizonyítja a, azt, hogy a jelleme hagy némi kívánnivalót a felperesnek. Emellett az, az újság egy bizonyos értelmet tulajdoníthat a saját leírt cikkének, és aztán azt az értelmezést igazolja, akkor már is megmenekül minden hátrányos jogkövetkezmény elől. 2000 rég alapvetően a sajtó vádlottak ezt a védekezést használták leginkább ezt követően került bevezetésre, főleg a tízes cikk, az egyezmény tízes cikke alapján, a sajtószabadsági cikk alapján az úgynevezett privilege védelem, amely egyfajta mentességet biztosít, amely szerint egy újság akkor sem felelős adott esetben a hamis állításáért sem, hogyha két dolgot igazolni tud. Az egyik dolog, amit igazolnia kell, az az, hogy a cikkben megjelent cikk, a cikkben megjelent állítás az közérdekben állt annak a megtétele, mert mondjuk egy rendőr viselkedésére, vagy bizonyos költségvetési tényekre vonatkozott. Ha ezt az újság képes bebizonyítani, akkor utána azt kell még igazolnia, bizonyítania, hogy a cikket megíró újságíró felelősség teljesen járt el. Itt több dolgot fog megvizsgálni a bíróság. Először is megnézi az újságíró által eh, megtalált bizonyítékokat, azt vizsgálja, hogy minden bizonyítékot eh, figyelembe vette, minden tényt figyelembe vette, illetve azt is megvizsgálja, hogy eh, megkérdezte az ellenérdekű felet a perbeli felperest. Emellett a bíróságok azt is vizsgálják, hogy összefére az, ami az újságban megjelent, azokkal a bizonyítékokkal, amelyeket az újságíró talált. Hogyha alapvetően jók a bizonyítékok ugyan, de ennél messze, túl, ezen messze túlmutató állításokat fogadott, vagy tett meg az újságíró, akkor ez a védekezés nem lehet eredményes. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek a megvalósulása és a ténye a nyolcadik cikkben megfogalmazott jó hírnév védelmére a kihatása rendkívül erőteljes, mert adott esetben valaki ellen megfogalmazódik valami fajta vád vagy állítás, akkor az nem tudja annak igazságát vagy valótlanságát igazolni, hiszen ez nem lesz a per tárgya adott esetben véglegesen sérülhet a hírneve, amiatt, mert ugyan közérdekből, de megjelentek valótlan adatok, mert az újság bebizonyította, hogy felelősség teljesen járt el. Ezért is, amikor a bíróság ezt a kifogást, ezt a védelmet elfogadja, akkor megint csak nagyon gondos kötéltáncot kell gondos, kiegyensúlyozó értékelést kell, hogy tartson, mert azt kell megvizsgálnia, hogy egy átlagos személy milyen következtetéseket vonhat le ebből a cikkből. A, mint ahogy mondtam, az igazság tartalma az állításnak nem képezi a pártárgyát, adott esetben ennek a személynek a, egy valótlan állítással kell utána együtt élnie. A perek előtti bírói határozatok Eh, hozatala általában eh, nem megengedett, vagy nem szokásos. Elfben lehetséges, hogy még egy cikk megjelenése előtt eltiltsák az újságot annak a közlésétől, de valójában eh, még nem fordult elő, hogy valaki meg tudja akadályozni előre valótlan adatoknak a közlését egy újságban. Ez pedig azért van, mert eh, már egy ilyen előzetes meghallgatáson szinte azt kell bizonyítania, hogy eh, egy perben, egy végleges perben nyerne. Hogyha az újság eh, E- erre bizonyítékokkal áll elő, és azt mondja, hogy egy adott esetben egy tárgyaláson ezekkel a bizonyítékokkal majd megvédi magát, akkor a bíró nem fog ideiglenes e, intézkedést e, hozni. Emellett az angol bíró rendkívül vonakodik attól, hogy egy újság szerkesztőségi döntéseibe beavatkozzon úgy gondolja, hogy ha egy szerkesztőség hoz egy ilyen döntést, akkor később a sérelmet szenvedett fél kártérítés révén elég tételt nyerhet. Éppen ezért előzetesen nem kíván beleszólni a szerkesztőségi munkába. Az elmúlt tíz évben a kártérítések vonatkozásában is számos fejlemény következett be, például a Reynolds féle védelem, amelyről megint csak számos cikk jelent meg, szakmai cikkek is, és az elmúlt tíz év egyik fejleménye az, hogy a megítélt kártérítések összege jelentősen csökkent. A kártérítés összegénél azt vizsgálják, hogy az mindössze az elszenvedett sérelem okozta kár megtérítésére legyen elegendő. Ez persze könnyű így mondani, a gyakorlatban azonban ezt nehéz megvizsgálni, mert egy rágalom vagy egy jó hírnév megsértése miatt, vagy következtében hogyan forintosítható a lelki sérülés, vagy hogyan lehet valakit kártérítésben részesíteni hírnevének súlyos sérülése miatt. Tehát nem lehet ezt tudományosan megoldani. Az angol bíróság mégis arra a következtetésre jutott, hogy olyan 220 ezer fontnál nagyobb összeget nem szokott megítélni. De ahhoz, hogy valaki egy ilyen nagyságrendű kifizetést kapjon, vagy megítélt összeget kapjon, akkor gyakorlatilag olyan dolgot kell bizonyítania a felperesnek, hogy őt gyilkossággal vagy pedofíliával vádolták, és az egész élete ettől tönkrement. A 220 ezres összeg az nem egy önkényes összeg, ez úgy alakult ki, hogy mennyit kaphat egy személyi sérüléses esetben a sértett. Például, ha valakinek mind a négy végtagja lebénul, akkor körülbelül 220 ezer fontos eh, kártérítésre eh, számíthat, és ehhez viszonyítják a eh, rágalmazási perek megítélt összegeit is. Általában peren kívüli egyesség születik sokkal kisebb összegről, hiszen E, rendkívül hosszú és stresszes dolog a pereskedés, kiegyeznek egy jóval kisebb összegben. Most hadd térjek vissza egy dologra, ami, amit e, említettem. Teljes tárgyalás van, és hogyha a vádlott, az alperes nem tudja igazolni azt, hogy igaz e, volt, amit írt, akkor a bíróság nem fog megítélni egy helyreigazítást vagy bocsánatkérdést, megint csak azért, mert az angol bíró nem szívesen avatkozik be szerkesztőségi döntésekbe. E, a bíró mindössze annyit fog mondani, hogy és a, a, a, a fő, a felperes annyit mondhat, hogy megnyertem ezt az ügyet, a bíróság 50 ezer fontot ítélt meg nekem, ez is azt mutatja logikusan, hogy nem követtem el mindazt, amivel az újság megvádolt. Tehát úgy tűnik Angliában eképen végül is megfelelő módon rendeződnek a személyiségi perek. Ugyanakkor önök is tudhatnak arról, hogy Angliában egy komoly sajtókampány folyik, elsősorban a média részéről, annak érdekében, hogy, hogy megváltoztassák az ilyen rágalmazási perekhez kötődő eljárásokat. Megint csak önérdekről van szó, nagyon nagy hatalommal bíró újságok és televíziós társaságok álltak be a kampány mögé. A Sky, a Sun például hatalmas sajtóbirodalmak tagjai. És hogyha valaki figyelmesen olvassa a sajtót, és figyelmesen vizsgálja az interneten talált híreket, akkor ellenérvet gyakorlatilag sajtóforrásból nem is nagyon fog találni, nem e, fog arról találni értekezést, hogy mennyire rászorulnak e, emberek, az emberek arra, hogy megvédjék a jó hírnevüket az ilyen hatalmas sajtókonglomerátumokkal szemben. Nem tudom, a rendelkezésemre álló rövid idő alatt eh, teljes mértékben cáfolni eh, egy ilyen változásnak a szükségességét, de azt eh, gondolom, hogy a jelenlegi helyzet, amely alapján az alperesnek kell igazolnia az állításokat, például egy olyan állítást, hogy csalást követett el, akkor Eh, ha ezt tudja igazolni, hogy csalást követett el, akkor a eh, bíró általában megítéli a kártérítést. Míg a sajtó azt szeretné, megfordulna a bizonyítási teher, és ebben az esetben eh, a felperesnek kellene azt bizonyítani, hogy nem követett el csalást. És én azt gondolom, hogy ez tisztességtelen lenne, mert ezzel több száz éves jogi tradíciók sérülnének. Az újság döntése volt ugyanis, hogy megjelentessen egy állítást, állítólag ezt ő kivizsgálta és begyűjtötte a bizonyítékokat, tehát neki a feladata, hogy bebizonyítsa az állítás valóságát. Bizonyítsan az, aki állít valamit, ahogy mondani szokták. Azt is szeretnék, hogyha a privilege védelm szabályait gyengítenék. Ugye jelenleg az a szabály, hogy felelősség teljesen kell az újságírónak eljárnia. Azt gondolom, hogy ezt a szabályt ennél jobban felvizezni már nem kell. Nem csak a felperes érdekeiről van szó, hanem a társadalom érdekeiről is. Az embereknek is érdeke, hogy valós információk jelenjenek meg lehetőleg a sajtóban, és mielőtt megjelenik egy állítás, azelőtt azt azért vizsgálják ki, vagy próbálják meg igazolni. Emellett van még egy kitartó kampány, amelynek az a kicsengése, hogy az angol rágalmazási jogszabályok érvényesülését Amerikában, Amerikában erősen bírálják. Milyen odáig mentek, hogy azt mondták, hogy szégyelik azt, hogy brit állampolgárok. Hadd térjek azonban ki az eltérő kiinduló pontra Amerikában és a nagy-Britanniában. Az amerikai alkotmány abszolút elsőbséget biztosít a sajtószabadságnak. Ugyanakkor a jó hírnévről ott nincs is szó. Másfelől viszont az Európai Emberi Jogi Egyezmény aláírói kötelesek kiegyensúlyozni a sajtószabadságot a jó hírnévvel illetve a személyiségi jogok védelmével. És itt nem csak Angliáról és Velszről van szó, nem csak nekik kell az egyensúlyt megtalálniuk, hanem az egyezmény összes európai aláírójának. Tehát, ha ezt, ha így vesszük, akkor egész egyszerűen e, az a tény, hogy most Angliát hibáztatják, az nem jelenti azt, hogy később nem fogják e, az egész Európai Uniót ugyanezekért a dolgokért e, hibáztatni. Az alperesek érdekében az elmúlt 15 évben komoly reformok történtek, itt a Reynolds kimentési lehetőségre gondolok, illetve a korábban korlátozás nélküli kártérítések korlátozására. De még ennél is vitatottabb volt az a lépés, amely lehetőséget biztosított a kevés pénzű felpereseknek arra, hogy pert indítsanak. E, ebben az értelemben a sikerdíjas ügyvédi megállapodások problémája is felvetődött. Korábban ugyanis az ilyen megállapodások nélkül csak a gazdagok úri sportja volt az, hogy rágalmazási ügyekben pereskedhetnek. Ez megváltozott az utóbbi időben, ezzel a finanszírozási módszerrel most már a felperesek nagyobb, szélesebb rétege is hozzáférhet az igazságszolgáltatáshoz, és bizonyíthatja igazát, még korábban ez csak a gazdagok sportja volt. Ez természetesen új problémákat vetett fel az angol jogrendszerben, mert eh, ugye a sikerdíjas eh, megállapodás az azt jelenti, hogy eh, ha nem nyer az ügyvéd, akkor nem kap egy fillért se, ellenkező esetben viszont alap, eh, akár száz százalékot is eh, kérhet, hiszen a nyertes ügyeken keresi meg az elvállalt vesztes ügyek eh, költségét is. Ez azonban felveti annak a lehetőségét, hogy a felperes semmilyen kockázatot nem jelent, különösen, ha az ügyvédnek van egy biztosítása, mert ez a biztosítás fizeti az elvesztett per költségét is. Ez állítólag megint csak negatívan befolyásolja az angol pereségedési szokásokat, mert az alperes abból indul ki, hogy ő gyakorlatilag mindig veszít, és hogyha veszít, akkor viszont nagyon sokat veszít, és éppen ezért neki innentől kezdve jobban megéri perenkívüli egyességet kialakítania, és nem vállalni a per kockázatát. Tehát adott esetben egy újsági dönthet úgy, általában dönthet úgy, hogy peren kívüli megállapodást köt, és ezen érvelés szerint mindig fizetnek, mindig jóvátételt adnak, és ennek megint csak negatív társadalmi következményei lesznek. Szinte biztos, hogy Jackson főbíró jelenleg zajló reformja után újabb jelenleg zajló felülvizsgálata után újabb reformok várhatók. Köszönöm szépen, Bennett úr, ezt rendkívül érdekes előadást. egy kimerítő módon ismertette témáját, és nagyon jó gondolkodni valót adott a brit eljárásokat illetően. Most az Uppsala Egyetem előadója, Michael Hellner úr kap szót. Mikrofon nélkül beszél az előadó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon hálás vagyok, hogy meghívtak szakbizottságuk körébe, ahol beszámolhatok témámról. Először is elnézést kell kérnem, <clears throat> hogy nem beszélem a dicsőség és hősök nyelvét, azaz a svéd nyelvet, legalábbis is e eteremben nem beszélem, mert hogy először azt gondoltam, hogy svédül kell beszélnem, aztán angolul készültem, mert nem tudtam, hogy lesz svédről tolmácsolás. No, a végén angolul készültem, úgyhogy angolul folytatom nyelvemet, a svédet pedig nem használom most, holott tehetném. Hadd kezdjem azzal, hogy egy sajátságosan svéd problémáról számolok be, amely a római 2 kettes es rendszerrel adódott Svédországban. Én a svéd delegáció tagja voltam a Róma 2-es megtárgyalásakor, úgyhogy jól ismerem a témát. Ugyanakkor világosá kell tennem, hogy itt most jogtudósi minőségemben vagyok itt, és nem mint semmiképpen sem, mint a svéd kormány véleményét tolmácsolandó, azaz mint a delegáció tagja. Lássuk tehát, hogy mi a sajátságosan svéd helyzet a Róma 2-vel. Ez abban ragadható meg, hogy gyakorlatilag egy jogterület egésze az alkotmányjog hatáskörébe esik. Ennek megvannak a történelmi okai, király és a parlament 18. századbeli birkózására kéne visszamennünk, az okokat keresve, ám az első alkotmány, amely alkotmányos jog, amely a sajtószabadságot érintette, vagy arról szólt, 1766-os keltezésű. Most voltaképpen két alkotmányos jogszabály van érvényben, az 1949-es szabadsági törvény és a 91-ből származó vélemény szabadságát, szólásszabadságot rögzítő jogszabály. És minden szabály, ami jogszabály, amely a sajtó és a szólásszabadsága foglalkozik, beleértve a jó hírnévhez való jogot, e két alkotmányos jogszabály rendezi ezeket. Ez pedig azt jelenti, hogy bármi ami a saját alkotmányunk alkalmazását illeti, hát bármit más nagyon nehéz alkalmazni jogszabályként, mint ami a svéd alkotmányban áll. Lássuk, hogy, hogy mi még a sajátsága a svéd jogrendszernek, attól függetlenül, hogy a vonatkozó jogszabályok mind az alkotmányban állnak. A svéd jog, mint olyan, igyekszik egyensúlyt találni a magánszférához való jog, a magánszféra védelme és a sajtószabadság között. Arra is merészke, merészkednék, hogy egy kicsit az egyensúly a sajtószabadság felé billen el, történelmi okoknál fogva. Ez pedig a svéd jogi gondolkozásban egy meglehetősen új jelenség. Van aztán még néhány olyan sajátság, amely a világ más jogrendszerében nem lehető fel. Ahogy többször mondottam, ezek alkotmányos garanciákból adódnak Svédországban. Egyik ilyen sajátság az, hogyha egy újságíró újságírót ő, rágamazás vágyában elítélik, akkor nem őt személy szerint ítélik el. Ha a szerkesztő, a felelős szerkesztő, aki döntést hozott, a, a, a a szöveg kiadásáról, akkor őt teszi felelőssé a svéd jog. És általában ennek a szerkesztőnek a nevét minden közleményben közlik. A másik sajátsága a svéd jogrendszernek, hogy nagyon erősen védi a, a forrásokat. Alkotmányot sértő bűncselekmény a legtöbb esetben, persze vannak kivételek, például a hírszerzési kémkedés, vagy a vagy hazaárulás, vagy nagyon súlyos bűncselekmények, gyilkosság, és ehhez hasonlók, amikor, amikor fel lehet kutatni a forrásokat, de általában nem lehet vizsgálni, hogy honnan származik, nem kell felfedni a forrását, mondjuk egy újságíró. A harmadik érdekesség, hogy nem ad jogot a svéd jog, jog a válaszadásra. Ez nem azt jelenti, hogy a svéd újságok sosem illeti meg ez a jog, sosem kapják meg, de általános kötelezettség nincs erre nézve. Ezt esetenként lehet megadni. Meghallgatva az előző előadó előadását, az is eszembe jutott, hogy egyáltalán nincs lehetőség ideglenes, ideglenes bírói végzés alapján nem lehet eljárni a svéd jogszabályok szerint. Például, hogyha egy, ha a második háborúban egy magazin bírálta a, a náci rendszert, akkor persze igyekeztük ezt csendesen tartani a kényes helyzet miatt, de ezen túl nem nagyon volt erre példa. Az én laptopom jobban látszik, mint a képernyő, elnézést kérek, nem olyan szép a, a kivetített szöveg, mint az én laptopomon, ahogy látom. Nos, tehát ez olyan oda vezetett, hogy Svédország voltak éppen nem készült fel ennek a jogszabálynak az alkalmazásra egyáltalán. Ez nem egy nagyon rugalmas álláspont, ezt bevallhatom, belátható, de, de mivel de legtöbbünk nem a magán, nemzetközi magánjog szakértője, azért ha megvizsgáljuk ennek a jogágnak az eredetét, és az egyik atyát ennek a modern jogágnak, német professzor volt, Karl Friedrich von Savenue, aki a 19. század második felében a jogtudomány nagyon hírneves szereplője volt, és máig ható munkásságában írt a gondolati, gondolatok jogáról. No, ezt a nemzetközi jogban ugye nem lehetett egyáltalán alkalmazni, egy túl sok szabály. egyetlen nem volt alkalmazható ez a, ez a jog. Svéd szempontból vizsgálva pedig továbbra is ez a helyzet ezzel a nagyon kényes és alkotmány által védett jogággal, nagyon kevésé hajlandó és kész a, a svéd jogi társadalom a, a római kettes alkalmazására. Ez is Svédország, amikor az Amsterdami szerződés elfogadásra került, és a jogi alap a, a római kettes, az hasonló jogszabályok elfogadásának, egy deklarációt fűzött a szerződéshez, melyben kijelentette, hogy ezen új jogalapból, új jogalap nem kötheti a sajtószabadság és a véleményszabadságra vonatkozó hazai jogszabályok alkalmazását svéd szempontból ezek pedig nem más, mint az alkotmány cikké, vonatkozó cikkei voltak, amelyeket mindenképpen alkalmazni kívánt, fenn akartak tartani. Kialakult egy, egy véleménybeli konszenzus, széleskörű konzultációk folytak Svéd, Svédországban, és ezt a kormány és az ellenzék, akkori ellenzék és akkori kormány konszenzust alakított ki ebben a kérdésben, amit a svéd társadalom is támogatott. Svédország a tárgyalás során egy, Svédország egyik kérése az volt, és arra törekedett a delegációnk, hogy kizár, a törvény jól kizárása kerüljön ez a kör. Most pedig a, a tudományos szempontomat, vagy sapkámat feltéve azt kell mondanom, hogy a tárgyalásokra a legfőbb akadály az volt, hogy igyekeztünk biztosítani azt, hogy a svéd bíróság mindig a svéd jogszabályt kell legyen kötelező alkalmazni. Ennek nagy hatása lett volna a sajtóra, a médiára, hiszen ahogy egy ilyen ügy felbukkant volna, bár nem mindennapi esetek ezek, nem, nem rutin helyzet az, amikor a, a, a római kettest alkalmazzák, ugye nem egy közúti baleset esete, hanem nagy közfigyelmet érdemlő ügyek ezek általában, és egy ilyen ügy adott volna, akkor politikailag nagyon kevés lett volna kívánatos, hogy egy svéd bíróság külföldi jogszabályt alkalmazzon, és ne a svéd alkotmányban álló cikkekhez ragaszkodjon, és ne azokat alkalmazza. Ezért kellett delegációnak ragaszkodni ehhez a ponthoz. Ha kizártuk volna ezeket a kérdéseket a törvény hatájával, az jó megoldás lett volna. Ám ha ez a kizárás megtörtént volna, ez nem akadályozta volna meg a külföldi bíróságokat abban, hogy bármilyen jogszabályt alkalmazzanak, amit kívánnak, vagy amit számukra jogszerű, és a Brüsszel egyes alapján ezek a ítéletek alkalmazandóak lettek volna mindenhol. A második probléma, hogyha valamit ki akarunk zárni a jogszabály hatája alól, azt megtehetjük, de mindent kizárni nem nagyon lehet. A Róma 2 esetében is elmondható ez. A személyiséghez fűződő jogok, meg a, például nem fedik le a csoportokat illető rágalmazást, például etnikai kisebbségek rágalmazását, és nem fednék le elméletileg, mert hogy esetjog nincs erre vonatkozóan, de feltételezésem szerint nem fednék le például a köztisztviselők, tisztségviselők, intézmények eh, elleni rágalmazás. Sőt, egyes államokban az állam rágalmazása is bűncselekmény, alkotmányban rögzített még hozzá, és a gazdasági, a gazdasági rágalmazást, vállalatok új névének rontását sem tette volna le. A Rom 2-es 6-os cikke szól erről, ugye a nem méltányos verseny kapcsán erről a jogsértésről. Az Európai Parlament javaslattal élt, mely alapján, és kicsit egyszerűsítem ezt a nagyon hosszú és részletes javaslatot, alapvetően arról szólt, hogy azon ország jogszabályát kell alkalmazni, ahol az adott újság vagy website működik, ahol be van jelent, vagy ahol vagy ahol vásárolták, ha mondjuk egy sajtótermékről van szó, vagy ahol hallgatták a rádióadásról, vagy ha website, akkor ahol hozzáférése van a felhasználónak. Ezzel a javaslattal az volt a probléma, két-kettő is. Először is vannak olyan svéd rádiók, amelyek diktatúra alatt levő országokba sugároznak, például Fehér Oroszországba, de van így a BBC Szabad Európa, amely mindig működik, és hasonlóképpen jár el, és több más ilyen rádió és televízió adás van, amit más országot céloz meg. Aztán vannak olyan rádióadások, amelyek az interneten érhetőek el, és mert a diaszpora kisebbségbeli csoportok, politikai menekültek működtetnek, és a, a célhallgatóság pedig olyan országokban élő, élők, akik, amely országok diktatúrák, és amelyek ezáltal megsértik azon országok jogszabályait. És persze nem szívesen alkalmaznánk ezen országok jogszabályait, ezen diktatúrák jogszabályait. Azok, akik nem ismerik a római kettest, azoknak igyekszem azok igyekeznek a Svédországnak kifejteni, hogy igazából nincs is ezzel probléma, hiszen vannak a római kettesben olyan rendelkezések, amely alapján alkalmazható volna a svéd jog adott esetekben. Például a közpolitikákra vonatkozó szabályok esetében, és még vonzóbb a 16-os cikke a római kettesnek, amely nem ütközik kötelező szabályokról szólnak. Ez azt jelenti, ezek a jogszabályok azt jelentik, hogy egy adott országban a bírósági határozat alkalmazandó, független attól, hogy milyen jogrendszer alkalmazandó az ügyre. És bármilyen alkotmány által garantált jogszabály ilyen ebbe a körbe esne, tehát mindenképpen alkalmazandó, kötelezően alkalmazandó lenne. Ez megoldaná a problémát, mondják sokan. Svédország szempontjából azonban politikai szempontból sose, tudunk, sose lehetünk biztosak abban, hogy a bíró miképpen dönt. Volt legalábbis egy eset, amikor egy külföldi, egy norvég bíróság ítéletét kellett végrehajtani a fókavadászok jó hírnevének megsértése miatt. A norvég bíróság döntését végre kellett volna hajtani Svédországban, de nem hajtották végre. A svéd politika egy szak politika ellenállása miatt. De a tárgyalások során azt akartuk elérni, Wallis azt szerintem emlékszik az egyik ülésre, ahol igyekeztem eladni a svéd álláspontot, sőt sikerrel is jártam ott. Szeretnénk valami kifejezett hivatkozást a szövegbe tenni, amely világos és nyilvánvalóan teszi, hogy a 16-os cikk, a nemzetközileg kötelező szabályokról szól a 16-os cikk, például lefedik az alkotmány által védett, vagy alkotmányban megkötött szabályokat, jogszabályokat, például a sajtószabadságát. Hogy ezt kifejezetten tudjuk bele a szövegbe így, ezt a hivatkozást. A jogtudósi szempontból nézvést, és jogi szempontból általában, ez nem egy nagyon elegáns megoldás. Tehát a nyilvánvalót még egyszer beleírni egy jogszabályba, Ám mivel elég sok ideje foglalkozom közösségi szabályozási kérdésekkel, megtanultam, hogy az bizony tele van a közösségi joganyag nem túl elegáns megoldásokkal, csak azért, hogy egy vagy több ország kedvére tegyenek egy-egy konkrét, konkrét nemzeti problémát orvosolandó. Elnök úr, tehát összefoglalásként azt kell mondanom, hogy a svéd álláspont valószínűleg nem nagyon változott tehát ezek a jogszabályok továbbra is az alkotmányban rögzítettek. Folyik arról ugyan közvita, hogy vajon minden apróságot az alkotmányban kell -e rendezni, ebben a nagyon bonyolult jogákban, de nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen volna az alkotmányt ilyen értelemben megváltoztatni. És valószínűleg a jövőbeli tárgyalások során is többé-kevésbé ugyanazokat a dolgokat fogjuk kérni, mint tettük eddig a kormányzat még nem tárgyalt erről, a parlament sem újabban, lehet, hogy változás állt be a legutóbbi forduló óta, de én úgy érzékelem, hogy ö, nagyjából ott vagyunk, ahol néhány évvel ezelőtt voltunk. Grazie, professzor El. Köszönöm szépen Helner professzornak. a svéd helyzetet vázolta fel a becsületsértéssel kapcsolatban. Nagyon komplex és tudományos bemutató volt ez. Sokkal komplexebb volt ez, mint amit én vártam. Olvastam egy bestsellert, egy svéd szerzőtől, és meglapítottam azt, hogy egy olyan újságíróról volt szó, akit elítéltek becsületsértés miatt. Most megadom a szót a Bonni Egyetemről Gerhard Wagnernek. Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és köszönöm azt is, hogy beszélhetek önökhöz. A kolíziós jogra, illetve az eljárási jogra szeretnék koncentrálni a személyiségi jogi sértések kapcsán, és nagyon sokat tudnék beszélni a német jogról, de ezt inkább nem tenném az idő szűke miatt. Valisz asszony felvázolta azt, hogy hogy állnak a dolgok most. Szinte utolsó pillanatban vették ki a Róma 2-ből a személyiségek jogok, személyiségi jogok megsértését, és a parlament a tanács kivették ezt a ö, kérdést. Ez Németország számára nem volt teljes mértékben meglepő, mert akkor, amikor a parlament és a tanács azt kísérelte meg, hogy megfelelően szabályozzák ezt, akkor ez főként amiatt bukott meg, hogy nagyon nagyok a különbségek ebben a kérdésben és különböző érdekcsoportok befolyásolták ezt a kérdést, akik nem tudtak megállapodni egy megoldásban. Ezen érv mellett vannak még szakmai okai is annak, hogy nagyon nehéz itt egyfajta szabályozást találni, és Bennett kollega már felvázolta azt, hogy két alapvető érdek húzódik itt meg az érintett személyiségi joga, illetve a személyis, illetve a médiaszabadság, a sajtószabadság érdekei állnak itt egymással szemben, és ezt az ellentmondást minden tagállamban, és itt merül fel a kolléziós jog, ezt minden tagállamban másképp látják, mint az EU más részén. Tehát igazából nincsen egységes álláspont minden tagállam részéről, azt illetően, hogy hogyan kell viselkedni a jogok védelme, illetve a sajtószabadság kapcsán. Az Európai Emberi Jogi Bíróság többször is beavatkozott már annak érdekében, hogy egy közös jog jöjjön létre az Európai Unióban, azonban mi mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy egy megszilárdult jogi alap jöjjön itt létre, jogi anyag jöjjön itt létre. Nagyon mondjuk a különbségek, különbözőek a nemzeti preferenciák ezen a területen. Ez teszi ennyire nehézé ezt a dolgot, ez teszi nehézé nemzeti szinten, de európai szinten is a helyzetet, hiszen nem egyértelmű az egységes megoldás. Ennek hátterében felmerül a kérdés, hogy mi lesz ennek a következménye a kolíziós jog számára. Ezt a következmény, ez a következmény véleményem szerint abban fog megmutatkozni, hogy a határokon átlépő sajtótermékeknél, vagy TV adásoknál, vagy bármilyen anyagon, bármilyen interneten keresztül terjesztett anyagok miatt számos rendelet bevonódik ebbe a körbe, és számos országot érint majd bizonyos, érintenek majd bizonyos publikációk, és minden tagállam talál majd megfelelő kiinduló pontot. Például, például meg lehetne itt említeni példaként a közlekedési baleseteket, amikor több tagállamból származó emberek részesei ennek a balesetnek. Hogyha ezt a helyzetet a négyes cikk értelmében, a romai kettesben az úgynevezett place of damage, tehát a károkozás helye szerint eh, nézzük meg. Hogyha ezt eh, ebből a szempontból néznénk, akkor választhatna a károsult a között, hogy melyik számára a legkedvezőbb ö, eh, joghatóság a tagállamok között, és ez lenne a média cégek számára a legrosszabb, mert ez befolyásolná a sajtószabadságot, és ezért a média cégek, média vállalatok ellenzik ezt az elvet, és ez ideg eléggé sikeresek voltak ebben, mert az a veszély áll fent, hogy ez lenne a legszigorúbb jogi szabályozás. Ez a probléma ismételten megjelenik a nemzetközi illetékesség kérdésében a brüsszeli egyes rendelet 5.5-ös cikkének harmadik bekezdésénél. Itt a károsult minden helyen, ahol kár érte, ott perelhet. Itt az Európai Bíróság az hírot, híres Seville esetben, Seville versus Press Alliance esetben azt arról döntött, hogy ahol a kár bekövetkezett azokon a helyeken, ott perelhet a károsult, de csak részben, tehát nem egészben. És és itt lehet meghatározni a kár károkozás helyét, vagy hol, hol, hol kell ezt kezelni. Tehát mindenképpen a brüsszeli egyes rendelet alapján lehet megállapítani az illetékességet, és meg kell nézni, hogy melyik eljárás passzol a legjobban a Brüsszel egyeshez. És itt összességében három megoldás merül fel. Kettő ezek közül a károkozás helyeit veszik figyelembe, illetve megpróbálják ezt csökkenteni egy helyre, és ezt vagy meghatározzák például úgy, hogy a per ott lesz, az lesz az illetékes, ahol a kár, ahol a, az újságot, vagy azt az adott sajtóterméket terjesztik, vagy ott, ahol, ahol a szerkesztősége van az adott sajtóterméknek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ott lenne az illetékesség annál a bíróságnál, ahol az adott sajtótermék központja van. Második esetben pedig a károsult lakóhelyéhez kötnék ezt, tehát nem a a médiavállalat székhelyhez, hanem a károsult lakhelyhez. A harmadik lehetőség pedig nem határozza meg, hogy hol van a központja a kár okozásnak, vagy hol van az illetékessége a, a bíróságnak, hanem egyfajta mozaik elvet alkalmaznak. Az, az alkalmazandó jogot összevonják az alapján, hogy hol ö, ö, történt, hol terjesztették az adott sajtó ö, terméket. Tehát tulajdonképpen a sevil ügyet át, a sevil ügyet átruházzuk tulajdonképpen a kolléziós jogra, és így határozzák azt meg, hogy hol van a jogilag jogi illetékesség. Tehát minden ö, helyszín, ahol a károkozás történt, ott az illetékes bíróság ö, lenne jogilag illetékes. Most szeretném elmondani, hogy mi fakad ebből a három megoldási kísérletből. Az első esetben már, már az első két esetben mondtam, hogy egy központot határoznak meg, és az a kérdés, ami felmerül, az az, hogy ez helyes, jó-e az, hogyha egy helyszínt határozzunk meg, és csak egyetlen egy jog, jogot alkalmazunk itt. Legyen az, az a jog, ami a média cég székhelyén érvényes, vagy az a jog, amely a lak, károsult lakóhelye szerint érvényes. Úgy gondolom, hogy ez a fajta megközelítés lehetne eh, valamilyen szinten jogi szempontból biztonságos, viszont stratégiailag manipulálható lenne az, hogy melyiket választják, melyik pontot. Hiszen egyik hiszen nem biztos az, hogy úgy választják meg a média cégek a központjukat, hogy ott számukra mindenképpen kedvező legyen a jog, illetve a károsultak vagy az ismert emberek sem választják meg úgy a lakhelyüket, hogy ott eh, számukra magas kártérítést ítéljenek meg. Tehát ez azt jelenti ezt a megközelítés, hogy egy jog alapján kellene megítélni eh, a kártérítés mértékét, és eh, ez az, azért lenne rossz, mert különbözőek a ö, sajtószabadságra, illetve a személyiségjogokra vonatkozó előírások Európa szerte. Nézzük azt például, hogyha egy angol, Angliában terjesztett újság ö, becsületsértést követ el egy olasz színésznő ellen, az angol jog értelmében azt jelenteni ezt, hogy jogszerű volt a nem történt semmilyen szabálysértés, viszont az olasz jog esetében nem lehetett volna ilyen kijelentést tenni. Persze most felmerül a kérdés, hogy valóban az Olaszországban okozott kár a jó hírnév ellen, most ezt Olaszországban kell -e megvizsgálni, hiszen itt egy kárról beszélhetünk. Fordítva viszont, hogyha a például az angol jogot vesszük, akkor pont folytat lenne a helyzet. és hogyha az olasz bíróságnak kell arról döntenie, hogy most jogszerű volt-e egy ilyen újságcikket publikálni, akkor az azt jelenteni, hogy az olasz bíróság beavatkozik az angliai személyiségjogok védelmének, illetve a sajtószabadság védelmének egyensúlyába. Annak érdekében, hogy ezt a két hátrányt el lehessen kerülni, nagyon jónak tartanám azt, hogyha az úgynevezett mozaik elvet alkalmaznánk, tehát minden helyi kár esetében az adott jogot, nemzeti jogot alkalmaznák, és ezt ruháznák át a kollíziós szinte. Azonban nem korlátlan módon, hanem úgy, hogy az egyes tagállamokban, ahol kár keletkezett, a, vagy akár a károsult ö, tartózkodási helyen, csak arról a káról lehet dönteni, amely a joghatósági körbe tartozik, de mindig is ö, csak a Lex Fóri alapján, tehát az alkalmazandó helyi jog alapján, vagy, és utána, hogy a médiacég székhelyénél lévő ...nak kell meghatározni a kártérítés mértékét. Tehát az első kettőt kombinálnánk, az első kettő megközelítést kombinálnánk. tehát az, a helyi bíróságokon csak azt lehetne kérni, hogy legyen eh, kártérítés, és a eh, médiacég eh, központjánál lévő illetékes bíróságon pedig lehetne azt kérni, hogy betiltsák ezt a publikációt. Tulajdonképpen ezt a megközelítést már az Európai Bíróság is előirányozta, és úgy vélem, hogy ehhez már csak a megfelelő kollíziós jogi konzekvenciákat kell levonni annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjunk kettős módon. Egyrésztről egy ilyenfajta megoldás figyelembe venni a különböző tagállami szabályokat, és másrésztről pedig nem kellene egyesíteni a kolléziós jogot, viszont a személyiségi jogokat, illetve a sajtó szabadságot megfelelő egyensúlyba hozná. Köszönöm szépen. Vielen Dank auch. Yes. Én is köszönöm. Igen. Közel vitt az előadás ahhoz a célhoz, amelyre az Európai Parlament is törekedett, amikor megfogalmazta gondolatait a római kettessel kapcsolatban. Köszönöm még egyszer. Következő előadónk, dr. Jeremy Heyman. Öné a szó. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Arra kértek engem, hogy beszéljek erről a kérdésről, vegyek részt eh, ebben a vitában a személyiségi jogokról és a szerződésen kívüli felelősségről valamint a személyiségi jogokat ért tárgyalásokról és azok e, következményeiről, azon belül pedig vizsgálja meg a francia nemzetközi magánjog e, eszközrendszerét, amely egy általános e, háttérinformációként szolgálhat, hogyha a Róma kettővel foglalkoznak. Hadd emlékeztessem önöket néhány, néhány definícióra, amiket mi ügyvédek, jogászok nagyon szeretünk. Ezek eh, ugye olyan jogok, a személyiségi jogok, amelyek eh, az ember, eh, az egyes emberek személyéhez tartoznak, és a céljuk pedig az, hogy a személyiség teljességét jogvédelemben részesítsék. Itt a testi épséghez, a magánélet ehhez, a méltósághoz, a titokhoz, eh, a való jogok tartoznak ide, valamint a névhez fűződő jog és a eh, képmásokhoz fűződő jog is. Na most ezek a eh, jogok kettős védelmet élveznek, a büntetőjogban is és a polgári jogban is élveznek védelmet. A a személyiségi jogok, és azon belül a magánélethez fűződő jogok, ezek alkotmányos jogok is. Emellett az emberi jogok nyilatkozatának második cikke is kitér ezekre a jogokra, és így ezért Franciaországban ezeknek alkotmányos erejük van mindenfajta politikai egyesülésnek, eh, egyesületnek tiszteletben kell tartania ezeket eh, a jogokat. A francia esetjogban is előfordultak eh, olyan esetek, amelyekről itt szó volt Svédország és Nagy-Britannia kapcsán. A francia bíró is megpróbál egyensúlyt kialakítani a sajtószabadság és a személy, személyiségi, személyhez fűződő jogok között. Kimondta a francia A francia jog szerint tehát egyrészt alkotmányos védelemről van szó, másrészt pedig A, az egyetemes jogok nyilatkozata is védi ezeket, a jogokat. Bíróságok feladata, hogy érvényre juttassák ezt a jogi védelmet. Természetesen felvon, felvonat, felsorakoztathatóak érvek a sajtószabadság mellett is, ugyanakkor a személyiséghez fűződő jogok mellett is a kettő között kell minden egyes esetben az egyensúlyt megtalálni. A rágalmazást egy régi 19. századi törvény szabályozza, amelyet mostanra már átdolgoztak, de alapvetően nem változott eh, meg. A rágalmazás az minden olyan fajta állítás, amely a becsületét sérti a személynek. Van egy sor szankció, és a szankciók erőteljesebbek akkor, hogyha közösséget ér a jogsértés. Tehát, hogyha e, a jogsértésnek van egyfajta rasszista vagy szexista motivációja. Most pedig akkor folytatnám a nemzetközi magánjog franciaországi vonatkozásaival. A sajtóvétségek és a rágalmazás, ezek komplex bűncselekmények, ami azt jelenti, hogy ilyen jellegű bűncselekmény több helyen bekövetkezhet. Ilyenkor vizsgálni kell a bűncselekmény elkövetésének a helyét, amennyiben ez nem szűkíthető le egy helyre, akkor nevezzük ezt összetett bűncselekménynek. Előfordulhat, hogy a bűncselekmény elkövetésének helye egy ország, még a kár bekövetkeztének helye egy másik ország, vagy Előfordulhat az, hogy az elkövetés helye egy ország, míg a kár bekövetkeztének a helye, vagy a sérelem bekövetkeztének a helye több ország. Ilyenkor kell eldönteni, hogy mely ország jogát alkalmazzák eh, adott esetben a bíróságok. Hogyha a sérelem több országban következik be, akkor a sérelem bekövetkeztének helyéből eh, indulnak ki. Francia fellebbviteli bíróság kimondta, hogy a francia nemzetközi magánjog alapján az a jog érvényesül, <clears throat> ahol a sérelmes cselekmény bekövetkezett, és ez a jog lesz utána alkalmazandó a jogsértés eredetének helyére is. Tehát itt jelentős értelmezési különbségek lehetségesek. Emellett még a proximitás elve is kivizsgálandó. A francia eh, jog, a francia bíróság kimondta, hogy annak az országnak a joga érvényesül ilyen esetekben, amely a legszorosabban kötődik a cselekményhez. Ez tehát az alapelv, ugyanakkor az idők folyamán több változás is bekövetkezett. 2007-ben a francia felső bíróság ennek a proximitás kérdésnek más eh, értelmezést adott, mondta, hogy a kár bekövetkeztének a helye eh, számít, abból kell kiindulni, de a megvalósulás eh, helyét is figyelembe kell venni. Így döntött tehát a, a felső bíróság Franciaországban. Ugyanakkor ez még nem kristályosodott ki teljesen, ez a joggyakorlat. Ami a sajtóvédségeket és a rágalmazást illeti, ott a Romy Schneider és monakói Karolina ügyét kell alapvetően megvizsgálni. Ott azt mondták ki, hogyha a jó hírnév sérelme sajtóvédség formájában valósul meg, akkor a sajtó termék megjelenése az a cselekmény, amely a kárt okozza és a francia bíróság akkor állítja meg a francia jog illeti, állapítja meg a francia jog illetékességét, amennyiben a e, kár Franciaországban e, következik be. Külön kitérnék a az internetes elkövetésre. Itt pedig a francia bírós, a Párizsi Bíróságnak a Yahoo ügyben hozott ítéletére utalnék. A rasszizmus és antiszemitizmus elleni liga, valamint a franciaországi zsidó diákok uniója pert indított a Párizsi felsőbíróságon annak érdekében, hogy a Yahoo tegye elérhetetlenné Franciaországból azokat a lapokat, amelyeken náci eh, emléktárgyakat lehet eh, venni. Eh, most a Yahoo egy kaliforniai amerikai cég, és ezeket az oldalakat, ahol meg lehet rendelni ezeket a náci tárgyakat, az amerikai bíróság, a, bocsánat, az amerikai alkotmány védi, a szólásszabadság körébe tartoznak, csak úgy, mint azok a lapok, ahonnan meg lehet rendelni ezeket a tárgyakat. Miközben a francia törvények ilyen eseteket kifejezetten gyűlöletkeltés címén büntetni rendelik. A francia bíró éppen ezért eh, kirendelt egy szakértőt, és eh, megkérdezte, hogy Franciaországból elérhetetlenné lehet-e tenni ezeket az adatokat. E, ezt a francia szakértő azt mondta, hogy 80%-ban 80%-os e, eredményességgel meg lehet tenni. Ezt követően a francia bíró elrendelte és kötelezte a Yahoo-t, hogy egy ilyen szűrőt e, építsen be. Na most a Yahoo ezt nem tette meg, hanem inkább leszette a webről a pertárgyát képező weblapokat. Na most ez a per a jog területen kívüli alkalmazására egy jó példa, különösen a virtuális térben, a kibertérben. Miközben az amerikaiak úgy gondolják erről a döntésről, hogy ez egyrészt megsérti az amerikai alkotmány első kiegészítését, amely a szólásszabadságról szól, Másik kritika pedig, pedig azon az alapon támadta a döntést, hogy az internet az oszthatatlan, a hálózat az oszthatatlan. Egy francia szakíró arra tért ki, hogy amennyiben egy ilyen esetben a célközönség megállapítható, tehát kifejezetten a megcélzott közönség azonosítható, akkor mégis el lehet járni. Ezt pedig meg lehet állapítani az használt nyelv alapján, tehát a weblap nyelve alapján, vagy pedig az ott megjelenő reklámok alapján. Egy másik megközelítés lehet az ilyen esetek elbírálására, az az, hogy vizsgáljuk a közvetítőket, tehát például az internet szolgáltatók szerepét. 2004-ben jelent meg egy új törvény Franciaországban, amely polgári jogi felelősséget állapít meg a az internet szolgáltatók részéről akkor, hogyha azokról bizonyítható, hogy tudatában vannak törvénytelen tartalomnak a hálózatukon, és ezt felszólításra azonnal nem teszik elérhetetlenné, nem távolítják el. Itt felmerül még néhány kérdés. A magánjog szentsége, illetve a személyiséghez fűződő jogok védelme. Vannak bizonyos exogén és endogén nehézségek, Az egyik probléma az a Yahoo esetben is megfigyelt területen kívüli alkalmazás okozta nehézség amikor is egy állam jogát alkalmazzák egy olyan esetre, amely legfeljebb csak részben kötődik ahhoz a tagállamhoz, itt fel, ahhoz az államhoz. Itt felmerül az EU joghatóságának a kérdése, tehát egy EU rendelet alkalmazhatósága azokban az esetekben, amikor egy cselekmény nem köthető kettő vagy több tagállamhoz. Nevezetesen alkalmazható-e a Róma 2 akkor, hogyha az események, illetve a tények egy Európai Unión kívüli országhoz kötődhet, kötődnek, vagy köthetőek. Il me semble qu'il faut envisager également... Tehát van itt egy másik elem, egy más, például egy másik kérdést is elemeznünk kell ezzel kapcsolatban. A római kettes egy rendelkezése az alkalmazás jogát illetően, illetve a külső jogot illetően. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni azon kollíziós szabályokkal, amely az, az a származékos jogokból adódnak. Tehát a római kettes hogyan lehet egyeztetni kollíziós szabályokkal a televíziós, a határok nélküli televíziós irányelvével, amely kétszer hetes keltezésű, annak az alkalmazásában az a hely a meghatározó, ahol a műsor szóró, a műsor ö, sugárzása történik. Így határozza meg az irányelv a szolgáltató helyét. Tehát ha például a, a magánszféra megsértéséről van szó egy televíziós csatorna révén, akkor figyelembe kell venni a hely meghatározás ezen, ugye, illetve a, televízió, a kábel televíziós vonatkozó irányelvnek a rendelkezései. Elnök, köszönöm szépen. Nagyban segített bennünket a tovább gondolkozásban. Az, hogy megnevezte ezeket a horizontális irányelveket utolsó szakértőnk és előadónk egy kicsit más szempontból vizsgálja majd a kérdéskört. Katremer, aki újságíróként dolgozik a Liberation lapnál, öné a szó. Je veux aussi m'exprimer en, en français. Je signale pour ceux qui ont besoin des... Én is franciául fogok beszélni, úgyhogy vegyék fel a fejhallgatójukat. Szeretném megköszönni azt, hogy megadták a szót nekem. Egy kicsit azért aggódok azután, hogy ilyen sok jogászprofesszor után kell hozzászólnom. Attól tartok, hogy keresztre fognak feszíteni engem, ha bár én korábban jogot hallgattam, és a nemzetközi joggal speci- foglalkoztam, de én újságíróként követtem ezt, a, ezt az ügyet, 2005-2006 során foglalkoztam a becsületsértéssel, nagyon érdekel ez a téma engem, és uh, itt felmerül a sajtószabadság kérdése is, és néha a, uh, azt láthatjuk, hogy a franciákban nagyon érdekes elemek vannak a becsületsértést illetően, hiszen itt védik a személyiségi jogokat, és ez mind a büntetőjog területébe tartozik. Ez nagyon érdekes, uh, mert hogyha valakit elítélnek ebből, akkor felveszik a rendőri jegyzékbe is, és ez velem is megtörtént, és ez eléggé traumatikus élmény volt számomra, hiszen csak a munkámat próbáltam végezni. Úgy vélem, hogy ezen a területen nagyon gyakran úgy adunk ki indoklásokat, hogy nem igazán ismerjük a valóságot. Először is szeretném megállapítani azt, és a Heiman úr is kitért erre, hogy a médiák realitása az mindig a helyzethez kötődik. Az elmúlt tíz évben teljesen megváltozott a helyzet, a médiában, eltűnt a papír tulajdonképpen, igazából most már nem egy olyan újság számára írott cikket, amelyet csak Franciaországban vesznek, vagy más turistikai, turisztikai centrumban, például Görögországban, hanem most már az egész világ számára írok, néhány nap múlva kaphatok egy, kaptam egy hívást egy lengyel újságírótól, aki angolul elmondta nekem, hogy azt hallottam, hogy Lady Ashton ról írt, és megkérdeztem, hogy francia olvasta, mondta, hogy nem, lengyelül olvasta, le lett fordítva lengyelre, és én nem is tudtam erről, ez eléggé aggasztó. Mert hogyha most például rágalmaztam volna Lady ashton és elolvasta volna ezt Lengyelországban vagy Zimbabvében, akkor ez óriási problémákat okozott volna, hogy megállapítsák, hogy melyik az illetékes bíróság, és milyen jog érvényes itt az az újságíró, aki ír egy cikket, annak nem csak a jogi kontextust kell, hogy ismerje, jogi keretet kell ismernie, ahol mozog, mielőtt még megírni a cikket, vagy a rágalmazással foglalkozna, hanem ismernie kell 27 tagállam jogát, és például én írtam egy cikket Dominik strauss és a végén ezt a cikket Washingtonban publikálták, és volt néhány dolog a magánéletéről, amit írtam, és akár emiatt is beperelhetne. Tehát egyértelműen mutatja ez a példa a helyzetet, és ezt mindenképpen figyelembe kell venniük jogalkotóként. Nincsen most már egy korlátozott tere a, az újságcikkeknek, amit írok, az a cikk az azonnal az egész világon megjelenik. Franciául beszélek, ez egy kisebbségi nyelv, nem olyan nagy a kár így, de hogyha angolul írnék, akkor sokkal nagyobb következményei lehetnének ennek. Másodszorban ezt is figyelembe kell venniük, hogy a média szektor, a sajtószabadság veszélyben van a médiák egészsége valóban nem túlságosan stabil. Az Egyesült Királyságban nagyon sok újság megszűnt, Franciaországban is nagyon sok újság betegeskedik, és hallottam, hogy egy brit ügyvéd 220 ezer font kártérítésről beszélt, hogyha velem történne ez, engem azon elájbocsátanának, hogyha ilyen kártérítési követelmény merülne fel velem szemben. És ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát kire vonatkozik a jog? Kiért van a jog? Ez egy alapvető kérdés. 2005-2006-ban és ez nem csak az Európai Parlamentre vonatkozik, hanem minden tagállamra. Ekkoriban még áldozatokról beszéltek. Ma azonban mindig arról beszélnek, hogy meg kell védeni a szegény áldozatot a gonoszoktól, és az újságíró, aki a letéteményese a sajtószabadságnak, most azt gonoszként bélyegzik meg, amiért, amiért az ártatlan áldozatokra rágalmazást tesz, és károsítja a hírnevüket. Franciaországban ezt minden nap láthatjuk, láthatjuk ennek a jónak a szociális vonzatait, és mindig is az áldozatokat védik hogyha az áldozatokra gondolunk, akkor ez nagyon jó, persze őket meg kell védeni, de a gazdasági egyensúlyt is figyelembe kell venni. A sajtószabadság ez ugyancsak egy alapvető jog a demokráciában. Az áldozatok nevében nem lehet teljes mértékben átalakítani a társadalmat és szükségtelen jogszabályokat kialakítani. A jogalkotóknak itt minden elemet figyelembe kell venniük 2005-2006. Során azt láttuk, hogy a parlamentben és a tanácsban nem vették figyelembe ezeket az elemeket. Azt, amit figyelembe vett a tanács, az az volt, hogy az áldozatok, az áldozatok, az áldozatok, őket kell megvédeni. És az olasz kormány a legjobban, Berlusconi úr úgy érezte, hogy őt üldözik az újságírók. Én, mint újságíró, aki gyakorlom naponta a sajtószabadságot, én mit szeretnék? Hát én azt szeretném, hogyha a jogot harmonizálnák, hogy ne legyenek határok, felejtsék már el ezt a kolléziós jogot, teljes mértékben értelmetlen ez, ebből csak néhány jogtudor profitál. Miért nem lehet a reagálmazásnál is harmonizálni? Nem igazán látom, hogy miért nem lenne ez lehetséges, és a gazdasági szektorunkat tovább kell fejleszteni, biztos alapokra van szükségünk, jogbiztonságra, és amikor erről a jogról beszélnek, akkor mindig azt mondják, hogy jaj, hagyjuk ezt, inkább foglalkozunk a szubszidiaritással, és hát Franciaország pedig éllovas volt itt korábban. Volt itt kulturális specifikáció. Beszéltek arról, hogy más színű a fényszórók, fényszórók színű, mint más országban. Itt a Brüsszel 1-es, 2 is szólt a rágalmazásról. Ha nem nemzetközi magánjog egyik volt professzorával beszélgetve, itt az erősebb jogát alkalmazták a véleménye szerint a bíróságok. Persze mindenki igyekszik a saját jogát alkalmazni. Másodtak viszont értetetlen a, a jog, kínaiul van úgymond, nem, ér, nem érti a jogi összefüggéseket. Egy lett jogász, aki a francia jogot kell alkalmazza, a lett bíró számára nagyon nehezen alkalmazható. Különösen, hogyha egy lett ügyvéd, aki francia jogban jártas, védi az egyik felet, akkor aztán végképp nehézségbe ütközik a megfelelő joghatóság jog alkalmazása, hogy ezt a lett példát vegyük. A kolíziós szabályok alkalmazását illetően tehát minden kiadó és újságíró úgy véli, hogy az alkalmazandójog az kell legyen, amely abban az országban érvényes, ahol a kiadó működik. Ez 2005-2006-ban volt erre vonatkozó javaslat, ez számunkra garancia lenne, számunkra újságírók számára biztossá tenni a terepet az, hogy a saját hazánk jogszabályai volnának alkalmazhatóak, és akkor azt is tudnánk, hogy pontosan hol vannak a határai a sajtószabadságnak, amelyet gyakorolhatunk. Így a jogértelmezés is jobban menne az újságírók részéről, ez kiváló megoldás volna. Kérem, hogy emellett érveljenek, és amellett, hogy a, a harmonizálják a jogszabályokat ennek megfelelően. Tudom, hogy ez nem túl divatos gondolat, de lehet, hogy vissza kéne térnünk a jogszabályok belső piacához. Ha már a, a termékek és a javak belső piaca kialakult, akkor a jogszabályok belső piaca, egységes piaca is megengedhető volna. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen szenvedélyesen érvelt. Ezzel meghallgatásunk, vagy itt a, a előadások végéhez érkeztünk. Most ezt alkalmunk kérdéseket feltenni. Van -e képviselő társaim részéről kérdés? Én nekem lesz majd, de eddig, addig azért a kollégáimat is megkérdem. Van-e? Tájnasszony. Ja, ich habe ähm, eine Frage an Kérdésem van a Bennett úrhoz, aki kifejtette, nagyon nehézkes volna meghatározni a kártérítési összegeket. és többször is említették ugyanakkor, hogy az anyagi jogot harmonizálni kéne e tekintetben. A németországi ítéleteket, ítéletek ismeretében valószínűleg megállapítható, és valószínűleg igaz Nagy-Britanniára is, akár a monakói Karolin ügyre utalva is, a bulvár sajtó esetében a személyiségi jogok megsértése esetén egyre növekednek a kártérítések, és persze ez különösen magas akkor, hogyha nagyon ismert személyiségekről van szó, de még nem ismert személyek esetében is hatalmas mértékben növekedő mértékben vannak a kártérítési összegek, gazdaságilag szinte teljesíthetetlen terheket ró ez a, a jogszabály megsértésére nagyon nehéz kiszámolni a voltak éppeni kár mértékét. Ide vág a kérdésem. Személy szerint azt gondolom, hogy éppen a kártérítési ö, ö, jogszabályoknál a kártérítési összegeket lehetne harmonizálni, meg lehetne vizsgálni, mire nem állnak ezek össze. Bennett úr szerint van erre lehetőség, vagy teljesen lehetetlen elgondolás ez? Thank you very much. Maybe I can... Köszönöm. Hadd tegyek hozzá néhány kérdést magam is. Ezek közül némelyik személyhez szóló más, mások meg általános jellegűek lesznek. Először is szeretném megvizsgálni Benetúrral közösen. Miért gondolja azt, hogy a angliai és velszi joghatóság kikerült a körből, és úgy tűnik, hogy kiemelkedik ez a két bíró, joghatósági kör, egyre több per megy oda, egyre többen választják az angol és a velszi bíróságokat. Kérdés, hogy így van-e vagy sem, és ha igen, akkor mi a fő oka ennek, ha tényleg így van? Helmer, Helmer úrhoz intézem a következő kérdést. Érdekes látni, hogy önök úgy gondolja, hogy a svéd álláspont nem mozdult el. Ami számomra nagyon izgalmas kérdés, hogy az új internet korszakban, ha egy személy mondjuk egy blogot szerkeszt és ír, és újságíró is, meg kiadója is egyben ennek a blognak, akkor önök hogyan értelmezik? Hiszen az írója a blognak felelősséget kell vállaljon. Ha az újságíró ilyen, helyzetbe, ilyen új helyzetbe kerül, akkor hogy csúszhat ki, a, hogy menekülhet a felelősség elől? Izgalmas van ebben a helyzetben megvizsgálni, hogy a svéd rendszer hogyan reagálna egy ilyen feltételezett jogsértés esetén. Aztán önöket hallgatva világos vált számomra, megerősítés nyert számomra az a gondolatom, hogy hatalmas problémát ad a jogrendszerek különbsége, és megszívlettem, amit az utolsó előadó mondott. Hiszen lehet, hogy az egyetlen kiút ebből a nehézségből az lehet, hogy ha valamiképpen sikerrel járunk abban, hogy egy horizontális eszköz felé mozdulunk el. A határat nélküli televíziós esetében ezt megtettük, miért ne lehetne hasonló eredményre jutni itt is? Ám mindenképpen nehéz kérdésről van szó, és vannak érzékenységek, amelyeket sérthet ez. Ha az európai országok mindegyikében meghatározzuk kiinduló pontként az, emberjog, az Európai Emberjogi Konvenciót, egyezményt, akkor, akkor legalább egy, egy referencia pontot meghatározunk, ahonnan elindulhatunk. Érdekelne az önök véleménye ezzel kapcsolatban, egy ilyen kiinduló ponttal kapcsolatban, mert kiindulva fölépíthetnénk egy horizontális eszközt. Lehet, hogy túl naív vagyok, vagy van-e ennek valamiféle realitása. Nem tudom ki, milyen sorrendbe menjünk, talán úgy, ahogy hozzászóltak, vagy ahogy előadtak. In regard to the first point raised. Nos, ami az első kérdést illeti, a kártérítési összegek harmonizációja, eh, nos, eh, azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne harmonizálni ezeket, mert az elvek rendkívül eltérőek angliai szempontból lehetne harmonizálni a maximális kártérítést, mert eh, noha jelenleg most 220 ezerben van megszabva, ez azért eléggé elasztikus, mert eh, azért ez nem tudományosan működik, és nem tudományosan lett meghatározva ez a 220 ezer fontos eh, összeg. Így gyakorlatilag egyfajta igazságérzet működik mögötte, mint, mint rendező elv, mert ennyit kap egy nagyon súlyosan megsérült személy a e, sérüléséért. Tehát egy kicsit azért rugalmas az angol rendszer. Mint ahogy a képviselő asszony is mondta, nem lehet megengedni azt sem, hogy a rágalmazást túl olcsón meg lehessen úszni. Mert hát egyrészt van ugye a sajtószabadság, másrészt azonban előfordulhat, hogy anyagi érdek fűződik ahhoz, hogy valakit megsértsenek, vagy megrágalmazzanak, vagy beleavat, beavatkozzanak a magánéletébe azért, hogy növekedjen a példányszám, vagy növekedjen a reklámbevétel. Angliában egyébként ezen az alapon nagyon nehéz a büntető kártérítések meghatározása, de mégis eh, ez időről időre megtörténik. Nem tudom, hogy a Mekkán eh, ügyet ismerje eh, itt valaki, akit napról napra azzal vádoltak meg az angol sajtóban, hogy meggyilkolták a lányukat. És ezt azért <clears throat> tették, mert amikor ez az információ megjelent, a címlapokon, akkor azonnal megnövekedett az eladott példányok száma. Nos, ami azt a kérdést illeti, hogy miért vonzó Anglia, mint perelési hely, nos, hogyha egy kicsit lehetek most e, szemtelen, akkor azt mondom, hogy azért találják vonzónak, mert a média vonzónak állítja be az angol bíróságokat természetesen azért nekem eh, erről nem lehet eh, nagyon komolyan megfogalmazott véleményem, mert nem tudom, hogy máshol mennyit eh, ítélnek meg kártérítésként. Nyilvánvalóan a 220 ezer font az egy komoly összeg, <clears throat> és egy magas kártérítési összeg természetesen vonzó lehet. Ugyanakkor hadd mondjam el, hogy 220 ezres összeget szinte soha nem ítélnek meg. Egyetlen eset emlékszem, amikor két szociális munkást pedofíliával vádoltak meg a helyi sajtóban, de olyan súlyos volt a vád, és olyan kitartó a kampány, hogy gyakorlatilag el kellett bujkálniuk. Tehát ekkor állapítanak meg ilyen összeget, egyébként sokkal alacsonyabbat. Történelmileg azért jönnek Angliába perelni, vagy jöttek Angliába perelni, mert könnyű megnyerni egy ilyen pert, vagy könnyű volt megérni egy ilyen pert. Ez megváltozott, vagy az elmúlt időszakban előfordulhat, hogy egy külföldi pert indít Angliában egy külföldön megjelent nyilatkozat vagy állítás miatt, akkor a bíróság alapvetően egy nagyon alapos vizsgálattal kezd, hogy van-e hely ennek az ügynek angol bíróságon. És itt nem az eladott példányszámról van szó, hanem a dolognak a bizonyos tartalmi vonatkozásairól. Tehát ha valaki egy vád miatt elveszítheti az állását, az egy nagyon súlyos jogkövetkezmény és sérelem. Súlyosabb, mint pusztán a példányszám. Egyébként szerintem nem jönnek tömegével a külföldiek Angliába pereskedni, és Eh, azok a vádak, amelyek Amerikából érik az angol jogi rendszert, nem megalapozottak, és eh, alapvetően arról tanúskodnak, hogy nem értik meg azt, hogy a 6-os és 8-as cikk között kell egyensúlyi helyzetet találni már, ami eh, az Európai Emberi Jogi Egyezményt illeti. Angliában is csak úgy, mint máshol. Megpróbálok. Kettő kérdésre válaszolni. Az egyik, hogy a blogokat hogyan kezeli a svéd törvény, és egy blogger hogyan tud kicsúszni a személyes felelősség alól a blog tartalmát, illetően ki tud csúszni, igen. Úgy, hogyha regisztrálja a weboldalt, és akkor alkotmányos védelmet kap. Hiszen van egy, a websájtnak kell legyen egy felelős szerkesztője, és ha van ilyen, akkor ő ráhárul a felelősség Tudomásom szerint ez nagyon ritka eset, rendkívül ritka. Nem tudom, hogy a nagyobb bloggyűjtő oldalak, mint a Newsmill esetében is működik-e, de az átlag blogger nem tud így kicsúszni a felelősség alól általában, de megvan a lehetősége. Ha talál valakit, aki vállalja a szerkesztői felelősséget az ő blogjáért. Az átlag bloggernek ez nem menne könnyen persze a való életben. Ami pedig a jogharmonizáció lehetőségét illeti. A kérdés az volt, hogy naível feltételezni, hogy a az anyagi jogot lehetne ö, valamiképpen harmonizálni ö, az jogi egyezmény ből kiindulva. Minden tiszteletem az öné, de szerintem valóban naív volna feltételezni ennek lehetőségét. Először is azért, mert az Európai Egyezmény pusztán egy külső keretet határoz meg, arra nézvés, hogy a tagállamok hol, tudják elhelyezni a jogrendszerüket a 8 és 10-es cikk közötti térben, hol pozícionálják ezt, és ez nagyon nagy mozgásteret enged meg a tagállamok számára, hogy fenntartsák jelentős különbségeiket abban, hogy a, a, merre billentik el az egyensúlyt a saját rendszerükben a két végpont között. Én nem vagyok politikus, de dolgoztam eleget politikusokkal, és ismerem a svéd politikát, és biztos vagyok abban, hogyha ön svéd politikus volna, és unná politikusi pályafutását, akkor nagyon könnyen kipotyahatna ebből a szerepkörből, ha egy ilyen javaslattal élne. Mert hogy abszolút lehetetlen gondolatnak venni a közvélemény, már elnézést, hogy ezt kell mondanom. Ja, ich möchte zu dem letzten Punkt. Az utolsó ponttal kapcsolatban másfajta megközelítésem lenne. Úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság, az Európai Emberi Jogi Bíróság jogalkotás alapján, jogi értelmezés alapján most már képesek vagyunk arra, hogy egységesítsük a személyiségi jogokat ért sérelmekkel kapcsolatos jogszabályokat. A Carolina van Hanófa ügy, itt igazából a monakói hercegnőről van szó, Carolinról, és ennek kapcsán megpróbálták a sajtószabadságot, illetve a személyiségi jog védelmét egyensúlyba hozni. Itt különböző fotókról volt szó, és eh, a német eh, bíróság, legfelsőbb bíróság korrigált, és aztán az emberőjogi bíróság végezettül erősítette a személyiségjogi védelmet. Ez azt mutatja, hogy eh, akár tetszik ez, akár nem, nem lehet arról beszélni, hogy csak egy durva keret létezne, amelyen belül a tagállamok vagy az aláíró országok maguk dönthetnek. Nem így van, és egyre kevésbé lesz ez így. És vannak olyan tagállamok is, amelyeknek nincsen igazi alkotmánybírósága, Ausztria egy ilyen ország, az Európai Emberi Jogi Bíróságnak nagyon sok kérdése pontosan a sajtószabadsághoz ö, kötődik. Tehát mindenképpen ezt egységesíteni kell, és a már említett Szavinyi ügyben azt mondtam, hogy akkor kell valamit kodifikálni, hogyha már egy hosszú folyamatnak a végére értünk, hogyha viszont még 20-30 évig így hagyjuk a dolgokat, akkor valószínűleg eljutunk odáig. A kérdés az csak az, persze önök számára, hogy nem kellene egy kicsit gyorsítani, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelyet csak akkor lehet megválaszolni, hogyha elszámolunk azzal, hogy mennyi különbség van itt Európában, és mennyi különbséget szeretnénk Európában. A francia Yahoo eset megmutatta azt, hogy a szabad demokráciák nagyon különbözően bánnak ugyanazon kijelentéssel. És minden, ami a holokauszthoz, a nácizmushoz kötődik, az Németországban ez rendkívül érzékeny terület, ahol nem tudom elképzelni azt, hogy ott készek lennének arra, hogy túlságosan sok mindent toleráljanak, vagy hogy ö, másképp mondjam, ezzel nem lehet tréfálni, de lehet, hogy más országokban igen. Ezek a történetek, amelyeket mi látunk, azt máshol másképp nézik. Felmerül a kérdés, hogy most akkor ezt teljes mértékben egyformával akarjuk tenni minden tagállamban, vagy inkább a nemzeti egységeknek valamilyen fajta játéteret akarunk hagyni. Ez a központi politikai kérdés, az rendkívül nehéz, Nincs erre igazán egyértelmű válasz, de az említett okokból azt mondanám, hogy jobb lenne, hogyha a folyamatot egy kicsit még hagynánk futni. Az Európai Emberi Jogi Bíróság úgyis lépésenként harmonizálna, és egyfajta koordinációt kellene kialakítani a kollíziós jogon keresztül a tagállamok közön, és akkor így lehetne az anyagi jogot egységesíteni. Utolsó megjegyzésként az internetről beszélnék. Igaz az, hogy az internet valóban kihívást jelent, és egyre inkább ez így lesz, mert a nyomtatott sajtó teret veszít, de azt is látni kell, hogy a technikai fejlődés, ami ennek a médiumnak a védelmet illeti, nagyon érdekes, nagyon fejlett szűrő technikák vannak már például a gyermekpornó esetében, és ezeket a technikákat lehetne úgy programozni, hogy mást védjen, ne a gyermekpornó ellen védjen, hanem ezt a technikát lehet arra is alkalmazni, hogy más tartalmakat védjen. Tehát nem vagyok arról meggyőződve, hogy egyértelműen ki lehet jelenteni azt, hogy, hogy minden, egy bolygón vagyunk, és mindent egyformán kell szabályoznunk. A kulturális különbözőségek az egyes tagállamokban mindenképpen figyelembe vendőek. Szerintem ez a legjobb megoldás, még akkor is, hogyha hosszú távon azt kívánnám, hogy egységes szintre érjünk. Utolsó megjegyzésként szeretném megkérdezni azt, hogy az angol bíróságok miért gyűjtik be a panaszokat. Németországban az a benyomás, hogy a névleges károk esetében nem lehet bizonyítani azt, hogy valóban kárt szenvedtek. Ezt persze nem tudom megítélni, ezt szerettem volna csak megelmíteni azért, mert ezt még nem említették. Köszönöm szépen. Euh, oui, je vais intervenir brièvement pour répondre à votre euh, question, euh, qui a déjà été euh, bien évidemment brillamment euh, traitée par les membres, pré... enfin les intervenants précédents. Euh, Én is akkor azokról a dolgokról beszélnék először, amiről itt már volt szó, horizontális harmonizáció kérdése. Ne felejtsük el ezzel kapcsolatban, hogy egyes tagállamok, köztük Franciaország büntetőjogi szankciókkal is fenyegetik a rágalmazást. És hogyha ilyen harmonizációról beszélünk, akkor mindig fennáll a kockázata annak, hogy egyáltalán ez lehetséges-e a jelenlegi szabályok alatt az Európai Unióban. Tehát megint csak a különböző alkalmazások kockázata merülne fel. Ugye beszéltünk a televíziós direktíváról, amit 2007-ben 2007-ben módosítottak, és ott a, az eredet koncepciója merült fel, és ez szerintem alapját képezheti annak, Eh, annak a munkának, amelyet a rágalmazással kapcsolatban eh, elvégezhetünk, vagy el kell végeznünk. Eh, de itt most nem az anyagi jog harmonizálásáról van szó. Egész egyszerűen szerintem a sérelem bekövetkeztének helyével kell foglalkoznunk, illetve a sérelmet kiváltó tényekkel. És hogyha ez több tagállamra esik, akkor már is nehéz lesz eldönteni az alkalmazandó jogot. Az alkalmazandó jog ebben az esetben különböző értelmezéstárgyát képezheti, és aztán magát, az alkalmazott jogot is másként értelmezhetik a különböző tagállamokban, még akkor is, hogyha egyébként valami fajta harmonizációt sikerülne elérni. És Végezetül. a kár vagy sérelem bekövetkeztének eh, helye, mint eh, amely meghatározza eh, az alkalmazandó jogot. Nos, egy ilyen rendelet ezt Európán belül megszabhatja. De mi történik akkor, hogyha a kár kiváltó tény Amerikából ered például, akkor mi lesz azért a, az alkalmazandó jog? Sokkal nehezebb lesz az alkalmazandó jogot meghatározni. Ez megint csak egy olyan kérdés, amiben majd egy ilyen esetben az Európai Bíróságnak kellene fellépnie egy potenciális ügyben. Még egyszer úgy gondolom, hogy a stabil jogi keret hiánya az a média fejlődésének útjában áll. A média és a az sajtó gyakorlatilag most táncot folytat. Gyakorlatilag bármikor a szakadékba zuhanhat a jelenlegi helyzetben, addig, amíg nincs stabil keret, addig nagyon veszélyes üzem marad a média és az internetes média is. Ugye említette itt a professzor úr a televíziós irányelvet, ami, ami példa lehet. A svéd professzor megjegyzésére pedig mindig ezt hallom, húsz éve ezt hallom, húsz éve ezt hallom, kulturális ellenvetés, e, a mi különlegességünk, nem akarunk e, változni, e, el akarjuk határolni magunkat. Mindig ezt hallottam. Annak idején Schengen előtt is ezt mondták elnézést, elnézést a németektől, de az a, a német alkotmánybíróság is ezt mondta. Például eh, elképzelhetetlennek tartották eh, azt, hogy német egyenruhások megjelenjenek egy Strasburgi otthonba, reggel kopogtassanak, és ott bizonyos hatósági cselekményeket elvégezzenek. Aztán ez most már nem olyan elképzelhetetlen. Mindig lesz eh, mindig lesznek eh, ellenvetések bármilyen ötletre. Ha valaki azt mondja, hogy ezen a területen végezzünk harmonizációt, akkor mindig lesznek ellenvetések. Ez, ez diplomáciai eh, kérdés. Eh, mindig lesznek technikai ellenvetések, és hogyha az ön helyébe ülnék, nyilván én is, én is ezeket az ellenvetéseket tenném. Hogyha én ügyvéd lennék, akkor nyilván a saját zsebem érdekében is felvonultatnám a világ legszebb Eh, érveit. De ne viccelődjünk, itt most eh, eh, olyan ügyekről van szó, mint a Karolina ügyben is láttuk, hogy milyen nehézségekbe ütköznek ezek. No, no, no akkor elmondható, hogy végszóval, hogy nagyon izgalmas délután áll mögöttünk. Köszönöm minden előadónak a munkáját, gondolatait melyekkel a mi gondolatainkat gazdagították. Javaslat. A jogalkotási határidő nem szorít bennünket, érdemes -e tehát elgondolkozni, van rá időnk, hogy reflektáljunk ezekre a kérdésekre, és folytassuk a munkákat, különösen a Brüsszel 1-es csomaggal kapcsolatban és vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy valahogy a Róma, római kettesben tapasztalatú hiányosságokat betöltsük a joghézokat, orvosoljuk. Köszönöm. Talán tapsoljuk meg előadainkat. Thank you very much.